most mindenkiért program, mindenkinek program nevében. Parancsoljon, az előadója szó. So. Mindenki viselkedjen rendesen. Elnök úr, úgy gondolom elkezdhetem, ugye? Igen, tisztelt biztos asszony, parlamenti elnök úr, kedves kollégák, akik még maradtak. Hát a fiatalok is mennek, hát éppen róluk akartam beszélni, ez benneteket nagyon érdekelhetett volna. Nos igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európa 2020-as stratégiájának egyik fő célja, hogy a foglalkoztat hatóságot erősítsük. Ez képzés, oktatás, informális és formális oktatás nélkül nem fog működni. Ezért nagyon örülök, hogy a három intézmény az oktatás, a képzés jelentőségét képes volt felismerni, és úgy döntöttek, hogy 40%-os költségvetési növekedésben lehet megállapodni, nyelveket tanulni, oktatásban részt venni, az interkulturális képességek jelentősége megmutatkozik számos fiatalember esetében, mindenek előtt a déli tagállamokról van szó, hiszen ők azok, akiknek nincsen munkájuk gyakran. Ezek az emberek lehet, hogy máshol találnának munkát, ha interkulturális képességeik, a nyelvtudásuk ezt lehetővé tenni számukra. A holnapi szavazás ról az Erasmus Plus jelentés esetében meglehetősen nehéz időszakra tekint vissza, mert a program célja, vagy titulusa, címe egyszerűen nem volt szerencsés véleményem szerint. Nincs olyan, hogy Erasmus mindenkinek. Ezért aztán örülök annak, hogy a végén találtunk egy olyan címet, amely érthetővé teszi a dolgot mindenki számára, ez pedig az Erasmus Plus. Az Európai Bizottság nem volt oda a gondolattól, a tanács sem, de azt gondolom, hogy a végén közösen mégiscsak sikeresek voltunk ebben. Szeretném elmondani, hogy mi volt fontos nekünk valójában a vita során meghallgattuk azokat az embereket, akik kint vannak a terepen és részt vesznek a programokban, és ők elmondták az aggodalmaikat, kívánságaikat. Például arról volt szó, hogy adott körökben, ahol elfogadták ezeket a programokat, ott komoly visszhangra lehet, ami történt, és éppen ezért ezt az előnyt nem szabad elveszíteni, a neveket nem szabad otthagyni Grundtvig, a Comenius, stb. folytathatnám, ezeket nem szabad feladni. Ezen túlmenően a parlament gondoskodott arról is, hogy a minimális büdzséken túlmenően további növekedés is láthatunk. Mindenki tudja, hogy pontosan mennyi pénz is áll rendelkezésre a következő 7 év alatt. Vagyis van egyfajta tervezési biztonság. Igen, tisztelt kollégák, 1992 óta először kaptunk jogot arra, hogy a fiatalokról és a képzésről, oktatásról egyáltalán beszéljünk mi is. Eddig ez nem volt benne a szerződésben aztán 93-94 óta létezik a Comenius program, amely az iskolákat hozta volna össze, amely lehetővé teszi, hogy partneri kapcsolatokat alakítsanak ki a diákok, a tanárok egymásra lejjenek, és közös programokat tudjanak kidolgozni. Százezer új iskolával számolunk a következő programozási időszakban az e-twinning, az e-twinning alatt, és időközben az egyéni iskolai partnerség is megjelenik, vagyis 14-15 évesen a fiatal emberek a Comenius keretében el tudnak menni egy másik országba. A Leonardo egy olyan terület, ahol a szakma gyakorlásáról van szó, a munkáról. Az Erasmus megmarad ilyen értelemben, de még ki is bővül, hogy úgy mondjam, aminek örülhetünk, mert szerintem olyan mértékű a bővülés, akár a bachelor keretében, a master keretében is kimehet az ember külföldre, akár a doktori munkáját is az Erasmusszal intézheti az ember, de mivel az Erasmus csak 200 eurót tud biztosítani, ebből csak éhen halni lehet külföldön. Ezért más lehetőségeket is kell teremteni, ezért üdvözlök mindent, amit a bizottság javasolt ezen a területen, vagyis, hogy egy adott hitelt lehessen felvenni, és egy egész mesteri fokozatot lehessen megszerezni külföldön hitelből az Európai Unión belül. Szerintem ez egy ajánlat, nem kell ezt megcsinálni, ez nem kötelező. Megmarad az Erasmus, de fontos, hogy legyen egy ilyen ajánlat. Ez nagyon fontos, mert a 200 euróval nem tudnak elindulni a fiatalok, ha nincs más, de adott esetben el tudnak fog fogadni most már egy ilyen kínálatot, ajánlatot, és mi gondoskodunk a parlamentben arról, hogy szociális módon lehessen téríteni ezt a hitelt. Remélem, hogy megvalósul, amit szeretnénk. Köszönöm. a bizottság nevében most Vasilió biztos asszony következik. tisztelt képviselők! Először is szeretnénk gratulálni Doris Paknak az előadónak, illetve az árnyék előadóknak, kivel a munkát végeztek, mint minden. Azt hiszem mindannyian egyetértettünk az ügyben, hogy az Európai Unió talán legfontosabb és legtiszteletre méltó programja ez. Az európai gazdasági és szociális válság még fontosabbá tette, hogy az oktatást, képzést és a fiatalokra vonatkozó politikát csak Örömmel mondom el, hogy a, az a szöveg, amelyről most itt vitázunk, figyelemre méltó. Az új oktatási képzési, fiatal ügyi, fiatalság és, és sportprogramra vonatkozó 7 éves program ez. Magas a fiatalok között a munkanélküliség, ez óriási kívás eljállít bennünket a digitális átállási tükrében. Úgy érezte az Európai Bizottság, hogy ha maradunk a régi bevált dolgoknál, akkor az nem lesz elég. Politikai vágyaink órásiak. Nos, mik a legfontosabb kihívások, amik előttünk fekszenek? Bármi is legyen az, csak a fiatalokba, az oktatásba fektetett pénzzel tudunk ezekre megoldást találni, ezért 70%-kal növelnénk a költségvetést jelenlegihez képest, ugyanakkor és nem kis részben köszönhetően az Európai Parlament segítségének támogatásának, illetve annak ellenére, hogy az Európai Unió költségvetésének egésze csökken, az elkövetkezendő 7 évben 11,7 milliárd eurót kötünk erre, ami jelentős növekmény a jelenlegi összeghez képest. Az európai felnőttek készségeinek felmérése azt mutatja, hogy az írásbeli és numerikai képességei az emberek 20%-ának nem túl fejlett, így tehát nem tudnak élni az új technológiák által kínált lehetőségekkel. 6 millió fiatal munkanélküli, van, ahol kevesebb, mint 10%, van, ahol több, mint 50% a fiatalkorúak munkanélkülisége. Ugyanakkor paradox módon több mint 2 millió betöltetlen állásai van Európában, és minden harmadik európai cég nehezen eh, talál megfelelően képzett eh, szakmunkaerőt. Pontosan az a cél ennek a programnak, hogy a kompetencia és készségek eh, szintjét javítsuk, az oktatási intézményeket, mint formális és informálisakat javítsuk, fejlesszük, annak érdekében, hogy a jelen és a jövő által kívánt kép kompetenciákat tanítsák. Az Erasmus újításokat hoz. Először is a felsőoktatásban a az unión belüli és nemzetközi kapacitásfejlesztési eszközöket is egyjárni alá vesz. Ez remélhetőleg hatékonyabbá, koherensebbé és láthatóbbá teszi az unió felépését, nem is beszélve a szinergiákról másodszorban. A fiatalságpolitikai felépésünket az új program alatt a formális és nem formális oktatási formákat is összekütjük, az ágazatok közötti hídépítés folyik majd. Harmadsorban szakpolitikai céljainknak megfelelően megerősítjük a kapcsolatokat az oktatás és a munkavilága között új partneri viszonyt stimulálva, teremtve, illetve nagyobb hangsúlyt helyezve a fiatalok alkalmazhatóságára. Most először az Európai Unió finanszírozása a sportvilágát is támogatja, annak érdekében, hogy a sport irányítása javuljon, a rasszizmus, a dopingolás és a bundák ellen, a bundezások ellen kell, hogy ezáltal fellépjünk, és az Európai Unió polgárainak érdekeit szolgáljuk ezáltal. Az új program így tehát mind az állampolgárok, az oktatók, az oktatási ifjúsági és sportszervezetek számára óriási lehetőséget kínál majd, mind az általános, mind a szakmai képzésben, szakmai, egy másik országban szakmai gyakorlaton vehetnek részt az emberek, majd a fiatalok a fiatal önkéntességet, fiatal csereprogramokat, fiatalok számára kínált csereprogramokat is segíti, az új lehetőségek pedig majd azt teszik lehetővé, hogy a fiatalok külföldön is tovább bővítsék képességeiket, szaktudásukat. Arról nem is beszélve, hogy a szervezetek más országok partner szervezeteivel együttműködjenek, egymástól tanuljanak, tapasztalatokat cseréljenek, és közös projekteket hajtsanak végre. A tagállamokat pedig segíti majd az innovációban és a szakpolitikájuk továbbfejlesztésében. Ezáltal, mindezáltal az oktatás színvonala, a képzés és a fiatalsági, ifjúsági programok színvonala javul majd. Tisztelt képviselők, fennáll a lehetőségük ma arra, hogy egy ilyen új ambiciózus programot támogassanak, amely segített abban, hogy megváltoztassuk európai fiatalok millióinak az életét, hogy javítsunk rajta, és ezt előre is köszönöm. Köszönöm szépen a Fejlesztési Bizottság előadója Zánikki asszony. A Költségvetési Bizottság előadója Carvalho asszony. Egy percben. Maria. Maria. Elnök úr, tisztelt biztosasszony, az európai fiatalságban mindenképpen be kell ruháznunk, erre való a az Erasmus mindenkinek program. A sportról is szó van, a képzésekről, az oktatásról, de hisz másról is szó van a személyes fejlődésről és a foglalkoztatásról, hiszen ne felejtsük el, hogy a fiatalok munkanélkülisége európai probléma. A Költségvetési Bizottság úgy gondolja, hogy számos problémát a fiatalkorúaknak a foglalkoztatásával lehet megoldani. Az Erasmus Plus az a program, amely költségvetés technikailag a legnagyobb növelést kapja, 40%-kal több jut rá, mint az előző programozási időszakban. Ez 3 milliárd euróval jelent többet. Tehát a Költségvetési Bizottság és a Parlament szempontjából is fontosnak tűnik az ifjúság. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság előadója Blinkevics úte asszony. Egy percben. Eh, Köszönöm, először is szeretnék az előadónak gratulálni. Kiváló eredményt el a tárgyalások eh, során az Erasmus Plus program ügyében. Én mint a Foglalkoztatásügyi Bizottság fogalmazója, pontosan ezt tűztem ki célul magam magunk elé. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy sokkal jobb struktúra keretében hajthatjuk végre ezt a programot, határozottan megfogalmazott, ágazat specifikus alprogramok eh, valósulnak majd meg. Az ifjúsági programokat teljesen különvettük, eh, és a költségvetés újrafelosztása is megtörtént Mindezek az elemek eredetileg hiányoztak a javaslatból. Úgy vélem, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakképzésre, a szakmai továbbképzésekre, nem is beszélve a felnőtt oktatásra, felnőtt képzésre, hiszen ezek elengedhetetlen és kulcsfontosságú szerepet eh, játszanak abban, hogy az Európa 2020-as stratégiában lefektetett célokat megvalósítsuk. Például a munkanélküliség elleni harcban is segíthet, illetve az élet hosszig tartó tanulás program való, mm, a valóságban történő megvalósulását is e, előmozdíthatja. A társadalom átlag életkora folyamatosan növekszik, e, új kompetenciákra, tudásra, képesítésekre van szükség, ezért még egyszer gratulálok ahhoz, hogy ilyen jó Erasmus Plus programról állapodtunk meg. Szépen az Ipari Bizottság előadója Tikó asszony egy percben domnule președinte doamnă comisar investițiile în educație cercetare. köszönöm elnök úr a lehetőséget. az iparpolitika szempontjából elmondhatom hogy az iparügyi szakbizottság véleménye az, hogy ami az Erasmus for All, Erasmus mindenkinek programot illeti, az iparpolitikának fontos szerepet kell játszani. A fiatalok és az üzletemberek mobilitása elengedhetetlen, hogyha komolyan gondoljuk az Európai Unióval kapcsolatos elgondolásainkat. A résztvevő országoknak lehetővé kell tenni, hogy a doktori programokat más országban is folytathassák az európaiak. Enélkül az ifjúsági mobilitás elképzelhetetlen, pedig ez fontos célunk. A 35 év felettiek esetében az élethosszig tartó tanulást segítenünk kell, támogatnunk kell, hogyan a rendeletet kell módosítanunk, és nem delegált aktusra van szükség. A képviselőcsoportok nevében felszólalók következnek, elsőként az Európai Néppárt részéről Skrizdelejevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai napon nagyon fontos kérdésről vitázunk. 4 millió európai sorsáról van szó, hiszen egy közös programot javasoltak, amely az előzőek helyére lép, és a következő évekkel szemben ennek a költségvetését növelik a 7 év alatt több mint 14 milliárddal. A különböző kompetenciák csokorba fogása egyrészt csökkenteni fogja az adminisztratív költségeket, de a döntési folyamatokra is pozitívan fog hatni, hiszen egyrészt az eszközöket racionálisában, racionálisabban fogják elosztani és hatékonyabban felhasználni. Mindemellett azért szeretnék arra rámutatni, hogy a közös program illetve hírásával arra is figyelnünk kell, hogy ezeket az új lehetőségeket arra használjuk fel, hogy a stratégiánk megvalósuljon. Elsősorban ugye a képzésre, az oktatásra kívánunk koncentrálni, de a foglalkoztatási esélyeket is növelni kell, azzal, hogy jobbak lesznek a képességek, és kölcsönösen elismerik a diplomákat. Ezáltal az olló a különböző régiókban zárulni fog tekintettel a foglalkoztatásra. 3 millió diák profitált eddig ebből a programból, nagyon sok lengyel is. Köszönöm. A szocialisták véleményét ne vegye alová asszony, mondja el három percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy a mai napon az Erasmus Plusról beszélhetünk itt szeretnék először is köszönetet mondani az Európai Parlament dolgozó kollégáknak, akikkel sikerült szerintem egy jó szöveget létrehoznunk. Külön köszönöm Doris Pák asszony munkáját, aki előadóként fáradhatatlanul védte a hallgatók érdekeit. Köszönöm szépen Kurilla úrnak is, aki kiváló kollégának bizonyult a háromoldalú párbeszéd során. Köszönöm külön az írelnökségnek, Anderson asszonynak, aki az Európai parlamenttel folytatta az együttműködést. Azt gondolom, hogy egy mindenki számára elfogadható szöveget sikerült kialakítani. Abban bízom, hogy a szöveg teljesíti az elvárásokat, azt hiszem egyértelmű struktúrát sikerült kölcsönöznünk ennek a szövegnek, és hát ami a márka neveket illeti, az egyes programok márka neveiről van tehát szó, fontos volt ezeket a neveket megtartani és el kell, hogy mondjuk, hogy amiről most beszélünk, ez a mostani program összefogja a korábbi programokat, a régebbieket, az általános oktatást, a fiatalokat, a sportot, a szakképzést, a cserét, a és a bevált gyakorlatok alkalmazását, ami azt jelenti, hogy ez a program széleskörű és ilyen formán 4 millió embernek tud lehetőséget kínálni arra, hogy részt vegyenek a munkákban, és élvezzék a pénzügyi előnyöket. El kell, hogy mondjam, hogy 3 millió hallgató dolgozott, az, er- vagy tanulta az Erasmus keretében külföldön az elmúlt időszakban. A holnapi szavazáson a nemzetközi mobilitás lehetőségeit tágítjuk ki a fiatalok számára. Számomra fontos volt az, hogy egy saját fejezetet írjunk a fiatalok címmel, és kibővítsük a nemzetközi mobilitást a fiatalok között, és természetesen az informális tanulás jelentőségét is külön hangsúlyoztuk. Büszke vagyok arra is, hogy a szociális ágazat is élvezheti most már a támogatásunkat. Számos félrevezető információ ellenére, ami a hiteleket illeti a diákok számára, szeretném kiemelni, hogy itt egy plusz egy új eszközről beszélünk a mobilitás érdekében, vagyis azt kérem valamennyiüktől, hogy szavazzák meg ezt a programot. Köszönöm. Köszönöm szépen. A liberálisok véleményét Lökegárd az úr ismerteti. Ja, tak. Kære kommissær, Vasilio, Jordi Köszönöm szépen. Biztos asszony, Szeretnék gratulálni a Pakkasszonynak a jelentés tevő asszonynak, a liberálisok nevében, hiszen kiváló munkát végzett. Ha visszatekintenénk az MFR-re, a többéves pénzügyi keretre, és ezt az izolált területet kiemelnénk, akkor azt láthatnánk, hogy az Erasmus Plus a legsikeresebb program a 7 éves időszakban. És azt hiszem, hogy erre tényleg büszkék lehetünk talán azt a kérdést is feltehetjük, hogy mi legyen a következő lépés az Erasmus Plus-t követően, vagy mi legyen a program következő lépése. Nos, az Erasmus program minőségét illető kérdést újra és újra felteszik. Tehát a fiatalok külföldön tartózkodásának a minőségével kapcsolatos kérdéseket felteszik. Sok eszközt kaptunk, sok pénzeszközt, ezzel sok mindent meg lehet mozdítani, de ebből következik a következő logikus kérdés, hogy mit élnek meg, a, mit tapasztalnak a diákok külföldön, lehet még javítani az ott tartózkodásokat? Azt gondolom, hogy ezt a következő körben körül kell járnunk, amikor majd erről a témáról vitázunk, és akkor ki tudjuk értékelni. Azt gondolom, hogy ez jó ötlet. ezt azonban mégis szeretném azzal aláhúzni, hogy köszönetet mondok, mert amikor visszatekintünk, szerintem ez az, az egyik nagy sikerünk. Köszönöm. A zöldek véleményét Benarab Atu asszony ismerteti kettő percben. Komisszár. Kedves kollégák, biztos asszony, az Erasmus plusz 2014-20 között 40 százalékkal nagyobb költségvetés felett rendelkezik, mint a előző hétes időszakban. A zöldek frakciója természetesen ezt üdvözli. Nagyon fontos a jelenlegi válságos időkben, hogy az Európai Unió reagáljon az emberek várakozásaira, és éppen ezért nagyobb lehetőségeket kell biztosítani az oktatás terén, legyen az bármilyen formában a hátrányos helyzetűek, és főként a fiatalok ezirányú erőfeszítését kell segíteni, a fiatalokba kell fektetni a pénzt. Minden egy befektetett euró után több eurónyi megtérülés várható az Európai Unió kohéziójának a formájában. Ugyanakkor három kérdés is felmerül bennem. Elsősorban a fiatal munkálláskeresőket nem tudtuk bevonni a programokba ugyan, ugyan úgy semmiféle garancia nincs arra, hogy a régiók megfelelően oda figyelnek az Erasmus Plus tekintetében a komplementaritás, a kiegészítés elvére az oktatás és képzés területén az operatív programokban. Ezért biztos asszony, kérem, hogy az Európai Bizottság, amikor az operatív programokat vizsgálja a tagállamok esetében, figyeljenek oda, hassanak oda hogy a hátrányos helyzetűek és a fiatalok igényei megjelenjenek az Európai Szociális Alapok programjaiban. Másodszorban aggodalomra ad okot az, hogy a harmadik országokkal való együttműködés, amely az Európai Unió négyes fejezetébe tartozik, itt a konkrét összeg nem került meghatározásra a dél-mediterrán országokkal folytatott együttműködést meg kell erősíteni, és számítok önre, hogy Stefán Fülével és a tanácssal folytatott egyelesei során mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így is alakuljon harmadsorban, ahogyan ezt ön is tudja, az Európai Parlament is maximalizálta a költségvetést a diák hitelre vonatkozóan, ugyan a, a doktori masterképzésben részvevők esetében is. Ez a diákhitel garancia program olyas valami, amelyetre oda kell figyelnünk. Kérem, hogy minden erre vonatkozó szabályt tiszteletben tartsanak. Köszönöm szépen. Az európai konzervatívok nevében McClarkin asszony következik. Thank you. Thank Köszönöm szépen. Valóban sor munkát végeztünk ezen a programon az elmúlt 18 hónap alatt, és el kell, hogy mondjam, hogy egy évvel ezelőtt a parlament álláspontja ellen szavaztam a programmal kapcsolatban. Egyébként a frakcióm komolyan aggódik egy sor téma miatt a költségvetési oldalon, ami a hitelt illeti a mesterképzés esetében, de aztán a háromoldalú párbeszéd után az írelnökség alatt jobb lett a szöveg, el kell, hogy mondjam, ez nem tökéletes szöveg, de jobb lett a saját hazámban az Erasmus programra úgy tekintenek, mint valami, ami tényleg működik, tehát itt az Európai Unió tényleg többletértéket teremt. Abban bízom, hogy folytatódik a program, hogy lehetővé tegyük a fiatalok számára, hogy külföldön tanuljanak, hogy szakmát szerezzenek és különböző kultúrákat ismerjenek meg. De nagyon csalódott vagyok és szkeptikus azon összegek, hatalmas összegek kapcsán, amelyeket a Jean Monnet alapból finanszíroznak. Az in- itt a, a brüsszeli elitet akarják képezni, és valóban a parlament a saját bürokratákat akarja oktatni ebből a pénzből, a tovább képezni, inkább más területekre kéne fordítani ezt. De el kell, hogy mondjam, pozitív dolog, hogy a sport legalább egy külön költségvetést kap, és én még nagyobb részt adtam volna az Erasmusból a sportra, el kell, hogy mondjam, de örülök, hogy az amatőr sportot támogatják, és tényleg ezek az emberek komoly előnyöket élvezhetnek majd ebből. Mint már korábban elmondtam, nem tökéletes a szöveg, de a frakcióm és én is meg fogja szavazni, mert igenis lehetőséget kapnak a fiatalok a szakképzés keretei között például. Remélem, hogy ez nem csak azoknak segít, akik részt vesznek, hanem úgy általában a gazdaságnak is. Most az Európai Baloldal nevében Ferzsiát asszony következik egy perc. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A jelenlegi költségvetési kontextusban e, igazi csoda ez az Erasmus. Az eredeti bizottsági e, javaslat is már növet volna a költségvetésen, ez igen ritka jelenség. Nagyon fontos ez, hiszen a fiatalok a kedvezményezettjei ennek a programnak. A diákok mobilitása valóban az Európai Unió egyik sikertörténete, és szinte mindenki egyetért ez ügyben. Mi azonban nem, tudunk, nem tudjuk megszavazni ezt a javaslatot. A diákhitel garancia program ugyanis szúrja a szemünket jelenlegi szabályok szerint sokan nem tudják megfizetni az oktatásokat, főként a hátrányos helyzetű fiatalok egyszerűen nem tudják megengedni maguknak ezeket a, a diákhiteleket. Milyen csodálatos üzenetet küldünk. Lássuk az amerikai rendszer akarjuk átvenni, ahol csak azok tanulhatnak tovább, akiknek van elég pénzük. Már pedig mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek jó van az egyetemi oktatáshoz. Szépen a szabadság és demokrácia európája nevében fontana úr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, először is szeretnék a magam részéről is gratulálni a jelentéstevőnek és a Kulturális Bizottság asszonyának is a kiváló munkáért, nagyon jól sikerült együttműködni az árnyékjelentéstevőkkel, a témafelelősökkel, és amikor elkezdődött a munka, hát őszintén szóval nem hittem volna, hogy sikerült több eszközt kisajtolnunk a költségvetésből, de most el kell mondanunk, hogy eh, itt valami különleges történt. De hát ez azért is van úgy, mert az Erasmus gyakorlatilag Európában a legismertebb program, és az egyike azon programoknak, amelyekkel a diákjaink valóban lehetőséget kapnak, hogy nyerjenek egyrészt a képzés szempontjából, majd pedig a munkaerőpiaci lehetőségeit tekintve is. Mindenképpen meg kell tennünk mindent azért, hogy sokan hozzáférjenek a programhoz, diákok és egyetemisták is, Úgyhogy nagy örömmel tölt el, hogy ezeket a programokat folytatni fogják. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a külföldi diákokat is támogatni kell a külföldi tanús, tanulmányai során, hiszen nem nyaralni mennek külföldre. És a befektetés az megtérül háromszorosan is. Most Ivo Belet úr következik másfél percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Jó estét kívánok, biztos asszony, kedves kollégák! Nos, ezekben a nehéz gazdasági kontextusban szinte csoda az, hogy sikerül az Erasmusra szánt eh, eszközöket megmenteni. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak és a jelentéstevő asszonynak is, hiszen nagyon sok érdemük van, és ezeket nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Európa számára nagyon sokat jelentenek ezek a programok, ezek a csereprogramok, az együttműködés, az egyes diákok és oktatók között Európában. Az egyik legjobb eszköz arra, hogy a populizmus ellen fellépjünk. Ezek a fontos dolgok, és 2020-ig kétszer annyi tanár, oktató és egyetemista és diák mehet el külföldre, hogy ott tapasztalatot szerezzen. Bízunk abban is, hogy az illetékes nemzeti szervek sem fogják a fogukhoz verni a garast, hanem tényleg rendelkezésre bocsátják az ösztöndíjakat, hiszen nagyon fontos, hogy a határon átlépő tapasztalatokat megszerezhessék ezek a diákok. Pákasszonynak pedig mondtam, ahogyan McLarkin asszony is említette, végre lehet utalni arra, hogy költségvetési bázis teremtődött, meg költségvetési alapot kapott a sport is. Mert persze nem kell szabályozni a sport területét Európában, de azért vannak itt olyan jelenségek, amelyek rosszak, és rossz hatással vannak a sportra, gondolok itt a doppingra és a különböző manipulációkra. Ezt is európai szinten kell megpróbálni megoldani, és éppen ezért szerintem ez hozzáadott érték, amit a program ad. Két percben Kamerevert asszony következik. Ja, vielen Dank, Herr Präsident Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy kemény munkát végeztünk, és tényleg sikerült az Erasmus Plus programot a feje tetejéről a talpára állítani, ami az új nevet illeti, ez jobb szerintem, és tükrözi a legsikeresebb programot, amit az EU eddig elvégzett ezen a területen, de azt is mutatja, hogy az diákok, az általános iskolai diákok, de az informális oktatás területén is tudunk európai pénzeket biztosítani, sőt a sportot se felejtsük el. Az oktatás önmagában is érték, itt nem csak a gazdasági eladhatóságról van szó, vagyis azt kell, hogy mondjam, mindenek előtt a fiatalokat külön szerepeltetjük egy fejezetben, és ezt egy külön költségvetési sor is aláhúzza. Tehát világossá kellett ezt tenni, és szerintem örülnünk kell annak, hogy ez sikerült. Ami az egyes programot, a Grundtvig, a Leonardo Comenius programokról is beszélnünk kell, megtartják megkapják a nevüket, ezért újra felismerhetőek. Azt hiszem, hogy a javaslattal végül is jó egyensúlyt teremtettünk. A 11 alprogram egy közös mobilitási, oktatási és ifjúsági és sportprogram keretében született újjá. Itt van egy európai többletérték az amatőr sport területén, és legalább továbbra is fenntartjuk a lehetőségét annak, hogy a sporthoz európai szinten is hozzászóljunk. Az, a képzési, sport és ifjúsági programmal kevés pénzzel komoly eredményeket érünk el, és valóban európai azonosságot, identitást tudunk teremteni. Amit máshol annyira kívánunk sokszor, azt ez a program számos fiatal esetében, sok ezer fiatal esetében esetében átkerül a mindennapokba, és még nagyobb európai elismerés lenne szükség. Azt kell, hogy mondjam, hogy örülünk, ha amit kaptunk pénzben, de még többre lenne szükség az új facilitással kapcsolatban. Síkra szálltam az egyetemi főiskolai diákok érdekében. Tudom, hogy vitatott dolog, de azért egy próbát megér. Biztosítsuk több diáknak, hogy külföldön egy teljes tanulmányt végezzen el. Két és fél, után, fél év után aztán nézzük meg, mennyire voltunk sikeresek, és adott esetben vegyük vegyük figyelembe, utána majd a kritikus hangokat, de érdemes lenne beindítani ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Sáke asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, kollégák, biztos asszony. A, az oktatási programok esetében is fontosabb, hogy könnyítsük a formalizált eh, munkerőpiacra lépést. Ez egyik esélyünk lett arra, hogy a fiatalok munkanélküliségét csökkentsük. Az Erasmus Plus esetében a diákokra kell koncentrálni, amikor csökken a költségvetés, akkor a vezetés vezetők hiányát elsősorban ők, vagy hibáját elsősorban ők érzik meg, hiszen nem oldódik meg a válság, és a fiatalok munkanélkül találják magukat. Fontos, hogy eh, a egyre hatékonyabban és rugalmasabban költsük el ezeket a pénzeket. Sajnos módon a parlament eh, falain közül is eh, harcolnunk kellett annak érdekében, hogy ne legyen hosszú kívánságlista, hiszen így felvizezzük az Erasmus-t. A minőségre kell koncentrálni. 4 millió ember a várakozások szerint vesz majd részt ezekben a csereprogramokban és a diák hitel programon keresztül remélhetőleg talán még többen. Az Erasmus program költségvetése jelentősen növekedett, de még mindig csak másfél százalékát adja ez az európai költségvetésnek. Sokkal többet tehetünk az európai fiatalokért, akik ugyanolyan lehetőséget várnak, mint nekünk volt, és politikai vezetőktől pedig vezetést. Szépen, most Helga Trüppel következik. Herr Präsident, Frau Kommissarin! Elnök úr, biztos asszony, az Erasmus program egy tényleges sikeres európai történet, mindeddig három millió hallgató vett ezen részt. Ez tényleg komoly eredmény az elmúlt évben, 250 ezerről beszélhetünk, tehát jók a számok, örömre adnak okot. Igenis, parlamentként jó dolog, hogy sikerült világossá tenni, hogy milyen alprogramok vannak itt. Az Erasmus, az Erasmus Mundus, a Grundtvig, Leonardo és ifjúságmozgásban. És jó dolog, hogy felismerhető, hogy vannak ezek a külön programok, de látni kell, hogy milyen magas a munkanélküliség Európában, ezért el kell, hogy mondjam, jó dolog, hogy a Leonardo-ra még többet kéne költeni. Itt önkritikusnak kell lennem. De hát az Európai Bizottság még magasabb költségvetést irányzott elő, mint amit sikerült elérni. Hát van növekedés, azt be kell látni, de azért ezek nem olyan mértékű növekedések, mint ahogy Európa politikai, oktatáspolitikai szempontból erre szükség lett volna vagyis azt tudom mondani, szükséges lett volna, hogy több fiatal vehessen részt a programokon, és hogy magasabbak legyenek persze az ösztöndíjak is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Tomasics asszony következik. Egy Pozdravljam napore izvjestiteljice koja se Köszönöm. Az előadó arról beszélt, hogy hatékonyabban kell az Európai Bizottság által javasoltnál elkölteni ezeket a pénzeket. Én szerintem az a fontos, hogy megfelelően magas színvonalú programokat dolgozzunk ki. Azt kell, hogy legyünk, legyen a céljunk, hogy, a termel, hogy az európai munkerőpiac igényeit kiszolgáljuk, bármilyen fiatal korú legyen valaki, vagy képzettségű, mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy az élethosszígtartó tanulásban részt vegyen. Az programok administratív kerete a szubszidiaritás elve alapján tagállamról tagállamra kell, hogy meghatározásra kerüljön. Többször hangsúlyoztam, hogy a foglalkoztatás ügyben a mobilitást nem tudom támogatni, hiszen ez a kevésbé fejlett tagállamokat hátrányba hozza. Szerintem az oktatásban a mobilitás sokkal nagyobb hasznot hajt. Köszönöm szépen. Most Anyó úr következik egy percben. Nos, én nem gratulálok senkinek, elnök úr, mert mi is az Erasmus? Ez tulajdonképpen egy, nem több egy nagyra nőtt diákcsere programnál, ez az EU nélkül is működik, a brit egyetemeken van tucatnyi ilyen, ehhez nem kell politikai unió, az Erasmus igazából nem az oktatásról, tanulásról szól, cinikusan a fiatalokat használjuk ki a politikai céljainkra. A 42-es és a 78-as módosító azt mondja, hogy az Európai Unió külső fellépését segíti és az európai értékeket helyezi előtérbe, ez mindent elmond. Az európai identitást érzük előrébb az európai sportban, például az európai sportnap keretében. Most már az európai zászló lesz a sportmezeken? A vízum, vízumkönnyítés, a foglalkoztatási mobilitás könnyítése érdekében? Egy konzervatív képviselőse emellett szólalt fel? a 30 évesek eh, 40%-át várjuk, hogy a felsőoktatást eh, végezzék. Mibe kerül ez? A liberális demokrata is megszavazzák. Mibe kerül ez? Milliárdokba. are you ready to answer a blue card? Egy kék kártyára válaszol-e egy úr? Gondolom igen. Parancsoljon. Megginész asszony. Köszönöm, elnök úr. Ennyi úrnaktól nem tudom, hogy érdemes-e kérdést feltenni neki, de sokszor csak hallgatunk, pedig most nagyon eltér a véleményünk. Tiszteli egyáltalán az európai fiatalokat? Gyerekeim vannak nekem, és ők különbséget tudnak a jó és rossz között tenni. És a tapasztalatcsere nagyon sokat eh, fejleszt az európaiakon, szerintem ön tiszteletlenül beszélt az európai fiatalokról. Right, well I, I have three sons. Három fiam van, meg Guinness asszony, ketten egyetemisták, az egyik dolgozik is mellette. Nem hiszem, hogy szükségük lenne az Európai Unióra arra, ahhoz, hogy megmondják, hogy mit és hogyan kell tenniük. Ami igazán aggasztó számomra az, hogy ki használja az Európai Unió fiatalokat a saját céljai érdekében. Elmondják a fiataloknak, hogy milyen csodálatos az Európai Unió, adnak nekik egy kis pénzt, és arra számítanak, hogy majd megszavaznak az EU-ra. Köszönöm szépen. Ez az a pillanat, amikor az elnök sajnálja, hogy nem szólhat most pedig Szver úrnak adom meg a szót másfél percben. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, először is Pák asszonynak mondok köszönetet a fáradozásaiért. Az ő kemény munkája nélkül az Európai Unió nem tudna ilyen jó eredményeket elérni Pillanatnyilag a költségcsökkentések időszakát érjük, és ő 40%-kal többet tudott kiharcolni, tehát köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak is. Az Európai Parlament előadója voltam az ifjúság mozgásban témájában, és azt láttuk, azt mondtuk, hogy az egyéneket kell szolgálnia, a lépéseknek, de persze a gazdaságokról, gazdaságról és nem szabad megfeledkezni. Azt gondolom, hogy itt megint a képzésről beszélünk, továbbképzésről, és abban bízom, hogy nem fogunk a jövőben sok millió olyan fiatalal szembesülni, akiknek nincsen munkahelyük, másrészt meg azt látjuk, hogy vannak munkahelyek, amiket nem tudunk betölteni. Nagyon fontos tehát az, hogy jó képzést biztosítsunk, ez legyen az alapja a jólétünknek. Abban bízom, hogy az új program 2014 elején el tud indulni, és ez azt jelenti majd, hogy európaiaknak segít és a fiataloknak. Erről Szálom úr következik egy percben. Sí, gracias, señor presidente, gracias, señora comisaria si hay dos asuntos que interesan fundamentalmente a los jóvenes A munkahelyeket illetően természetesen sok a terv, és a különböző kulturális közösségek építését is alátámasztják és fejlesztik ezek a külföldi tartózkodások. Nagyon sokat beszélünk erről, és természetesen ezek a közös tapasztalatok is hozzájárulnak a sikerhez. Az Erasmus program pedig azt az élményt hozzák, hogy eljutnak az országokba ezek a diákok, és ezzel Európa részévé is válnak. Elhangzott itt, hogy a költségvetés nőni fog, ezért nem is nagyon értem, hogy néhány ország, mint az enyém is, Spanyolország, ahol az egyetemisták gyakorlatilag mindkét irányba mennek, és ez így van a legtöbbel, nagyon sok a bizonytalanság, főleg itt a program jövőjét tekintve. Ez nem szerencsés, szerintem sokkal inkább még több potenciált kellene számára hozni. Köszönöm, elnök úr. Megragadom a az alkalmat, hogy itt van Vasilyú asszony, mert beszélnem kell egy problémáról. Volt sportolóként, nagyon örülök annak, hogy az Erasmus program kiterjed a sport területére is. A pénz gyakran motiválja a fiatalokat, de a pénz nem minden. Gyakran a versenyben való részvétel koronázza meg az ember erőfeszítéseit, bármennyi pénzt is költünk el, hogyha az embereknek nem adunk lehetőséget arra, hogy teljesítsenek, akkor minden hiába. Az európai ritmikus sportgimnasztika a ifjúsági olimpián komoly diszkriminációnak van kitéve, csak hat csapat indulhat, szerintem ez technikai hiba, nem hiszem, hogy hátsó szándék lenne el mögött, nem hiszem, hogy az európai csapatokat ki akarnának zárni. A jelenlegi felosztásban az Európai Unió országai nem tudnak ebben részt venni. Ez két kontinens előnyeit szolgálja, Törökország, Kazaksztán, Oroszország és így tovább mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az európai polgárok ez irányú jogait is tiszteletben tartsuk. Van de Kampur következik. Van de Kamp Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a képzési programok itt az Európai Unióban talán a legláthatóbbak a fiatalok számára, és azt hiszem, hogy erre lehetünk büszkék. Eh, különösképpen egy olyan időben, amikor az Európai Unió saját legitimációját keresi. Doris Pak asszonynak köszönetet kell mondanunk azért, hogy jelentéstevőként ennyire keményen dolgozott, és ebben az igen komplex tematikában sikert tud felmutatni. Egyetértek azzal, hogy a célcsoportokat kiterjesztjük, itt gondolok a középiskolákra és az általános iskolákra is, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az Erasmus program gyakorlatilag a felsoktatásban tanulók számára természetes. Most azonban ezt tovább visszük középiskolákra, azokra is, akiknek, akik sportolnak, és nem mondjuk most azt, hogy a sportban nincs lehetőség munkahelyteremtésre. Hát hogy ne lenne? Nagyon sokan el tudnak helyezkedni a sportban. Úgy vélem, hogy az Erasmus program talán, talán kötetlennek is van feltüntetve, pedig nagyon sok kapcsolatot tud teremteni a munkaerőpiac felé, és azt hiszem, hogy ezt egy kicsit eklatánsabban kellene kidomborítani. Köszönöm. Most Iván úr következik. Egy perc. Köszönöm szépen. Az elmúlt Pár évben gyakran beszéltünk a befogadó gazdaságról, a tudásalapú gazdaságról, a fenntartható gazdaságról, a munkanélküliség elleni harcról. Tudjuk, hogy milyen magas a munkanélküliség, főként a fiatalok körében. Erre vonatkozóan volt is egy az elmúlt 25 évben egy sikeres programunk, egy jól finanszírozott, jól kitalált, jól működő programról beszélek, az európai belső piac nem létezhet, nem létezhetne egységes európai munkaerő állomány nélkül. Azt várjuk, szeretnénk, hogy az európai fiatalok szabadon keljenek át a régi tagállami határokon, tanuljanak másik tagállamban, dolgozzanak másik tagállamban, a készségek, szaktudás, képességek tekintetében minél szerteágazóbb tudásra rendelkező európai fiatalságra van szükségünk, olyan diplomásokra, akik készen állnak arra, hogy az Európai Unióban bárhol munkát vállaljanak. Emellett szükség van arra, hogy a már dolgozók élethosszig tartó tanulását, fejlesztését megvalósítsuk. Ezért olyan fontos, hogy ezt nem Most Sánchez Schmidt asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Az Erasmus valószínűleg a legismertebb európai program. Megújulása, meghosszabbítás ezért olyan fontos. Az Erasmus plusz Doris Park munkájának, átadatos munkájának köszönhetően valóban segítheti a, az Európai Unió eh, a, megvalósulását. 2014 és 20 között ez óriási sikert hozhat és ez gyakorlati megvalósulása a célunknak, a bőri célkötőzésünknek, hogy a, a fiatalokatban segítsük. Óriás kihívás ugyanis a munkát találni a fiatalok számára. Az európai gyakornoki munka tekintetében is EU, egységes Európai Unióban kell gondolkoznunk, így lehet a gazdaságunk fenntartható és befogadó. Konkrét, kézzelfogható eredmény ez az Európai Uniónak, és fel az Erasmuson keresztül az Európa elleneseknek is eh, fityiszt eh, mutathatunk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Most Zénalova asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, biztos asszony, kedves kollégák! A képzés a jövőbeli Európának a kulcsa a prosperitás területén. Itt az európai kohézió értékeiről van szó valójában. Nem csak a formális képzésről van szó, hanem az informális lehetőségekről is. Megismerhetjük a, más, a szomszédos országokat, kölcsönösen megismerkednek az emberek egymással, kapcsolatokat építhetnek ki. Ez azt jelenti, hogy így tudjuk leépíteni az előítéleteket. Ez a legjobb módja az egésznek egyébként. Az Erasmus Plus mindenképpen egy európai zászlós hajó azt gondolom, hogy szükséges támogatni ezt, egy alapvető értékünkről van szó. Örülök, hogy a költségvetés sikerült megemelni. Ez rámutat a program fontosságára és az adott körülmények között lehetővé válik ezáltal, hogy 4 millió európai mozogjon. És köszönöm szépen az előadónak, az árnyék előadóknak is a kiváló munkát. Szerintem nagyon jó eredményt értek el a fiatalok érdekében Európában. Köszönöm szépen. Most Baszeszko asszony következik. Köszönöm. Elnök úr, ma lehetőséget én is szeretnék gratulálni. Grat ö, kollega nőmnek, Doris Paknak kiváló munkát végzett annak érdekében, hogy javítsa a programot. Nagyra értékelem, hogy megszületett ez az újabb 7 éves Erasmus program, hiszen most már az oktatási célú programjaink egységesek lesznek, 14 milliárd euróról beszélünk két év alatt, az jól mutatja, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára az oktatás, főként most, amikor a fiatalok körében ilyen soha nem látott méreteket ölt a munkanélküliség. Az első számú kedvezményezettjei az Erasmusnak a fiatalok, akik évekig még magukkal viszik az egy évvel a szere, vagy fél évvel a szerzett élményeket. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a keleti partnerségből származó diákonak, főként itt Moldovára gondolok. Most Pallia Deli asszony következik egy percben. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο που καλούμε να ψηφίσουμε αύριο... Köszönöm szépen holnap szavazunk a plenárison a szövegről. Ez az egyik legjobb együttműködési példa az európai intézmények között. Úgy vélem az eredmény tényleg kiváló egyeztetések eredménye, kiváló koordináció eredménye. Az új cím, az Erasmus, mint márkanév, mobilitási programként, és hát annak az elismerése, hogy az összes program egy kalap alá kerül, és közben sikerült a pénzeket is megemelni, és bevonni még a sport aspektusát is erre a területre, és hát egy költségvetést így kialakítani, a 40%-os növekedés azért egy válság idején komoly eredmény. Ennek ellenére problémáim vannak a hitel kérdésében. Ott látom még a nehézségeket, de Vasziliu asszonynak is szeretnék köszönetet mondani a javaslat elkészítéséért, hogy számos külön programot egy program alá sikerült bevonni. Pakasszonynak pedig köszönöm, hogy ilyen nagy szeretettel van a fiatalok iránt. Azt gondolom, hogy kiváló munkát végzett. Most Metzola asszony következik egy percben. E Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Doris Parknak, aki mint mindig nagyon komoly, elkötelezett munkát végzett. Én is töltöttem egy fél évet az Erasmus segítségével, vagy az Erasmusnak köszönhetően külföldön. Én így személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy mennyire fontos, hasznos ez. A diákok mobilitása azt jelenti, hogy valóban európai diákká, aktív európai polgárá válik az ember. Úgy érzem, hogy az erre fordított pénz busásan megtérül, ezt Mártán is tapasztaltuk, és bizony a ma diákjai a holnap a jövő vezetői. Ehm, az, ezek a programok pontosan ezt a célt szolgálják, éppen ezért európai parlamenti képviselőként roppant büszkeséggel ülök, állok itt, és szavazok ezen program mellett, amely annyi lehetőséget nyújtott számomra, és amely most már 4 millió európai érdekeit szolgálhatja majd, 4 millió európai fiatalnak segít abban, hogy külföldön tanuljon, dolgozzon, vagy folytasson önkéntes munkát. Köszönöm, Pak asszony, köszönöm, biztos asszony, mindannyian büszkék lehetünk erre a programra. Most Kosta asszony következik egy percben. Grazie, Presidente, Relatrice, Honorable Pak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelentéstevő asszony, Pak asszony. Ez a program a következő 7 évre sokkal több költségvetési eszközt kap, és ezáltal az, az Európai Erasmus program tényleg a legfelismerhetőbb programjá, programmá válik az európai állampolgárok programjába, de gondoljunk csak a Grundtvig, Grundtvig programra és a felnőtt oktatásra is, és a szakképzésre is. Az Erasmus program gyakorlatilag egyfajta márkanév már. Ide tartozik ugye a mesterkurzusok sora, aztán ugye ott van a fiatalokat szolgáló program, és a fiatalok képzését illetően is sokkal többet kívánunk tenni itt Európában, gondoljunk csak a Zsamonai programra, és a sport is megkapja maga támogatását. Mindez a Horizon 2020-as program szempontjából is nagyon lényeges. Most Mato Adrover következik egy percben. Gracias, señor presidente. Sin entrar a valorar los nuevos criterios de reparto, apostamos clara y a... Az kulcsokról szerettem volna beszélni. Nyilván támogatjuk a programot, azonban azt el kell utasítanom, amit a szakbizottság részéről elhangzott Spanyolországra vonatkozóan, mert Spanyolországból jön a legtöbb kedvezményezett. Azt a segítséget kapják, amit vártak, tehát szerintem senkinek nem kell itt azt gondolnia, hogy kételyeket kell támasztani, minden rendjén van. Ki tudjuk használni a programot, és most végre lesz egy sportfejezet is a programon belül, és 58 százalékban növekszik a következő programozási időszakra. Az Erasmus, Erasmus azonban többet is jelent ennél, és bízom abban, hogy fent tudjuk tartani a jövőben is, annak érdekében, hogy biztosok lehetnek a biztosak lehetnek a fiatalok abban, hogy ez így marad. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujući ovom programu Köszönöm szépen. Az európai program révén 5 millió fiatal kap lehetőséget, hogy külföldön tanuljon, 3 millió a felsőoktatásból érkezik, de hozzájönnek még a szakképzésben résztvevők is. Azt gondolom, hogy jó program ez, ez hozzájárul az Euró 2020-as program megvalósításához. Az oktatással való fokozott foglalkozás fontos egy társadalom számra, a globalizáció, az új technológiák, a szociális változások, keretében. Hinn valamennyi új kihívás folyamatos tanulást követel meg tőlünk. Magas szintű oktatásra, szakképzésre van szükség. Ez fontos mindenek előtt olyan országok számára, mint Horvátország, hiszen a fiatalok 52%-a munkanélküli. Najbolja investicija za budućnost Hrvatske je Köszönöm. È un eh, peccato, signor Presidente, aver messo... Köszönöm szépen. Tulajdonképpen sajnálom, hogy olyan időpontban folytatjuk a vitát, amikor még sokan úton vannak és kevés a látogató csoport is egyelőre. Jobb lett volna egy másik időpontban elhelyezni ezt. Pák asszonynak éppen most ér vissza egyébként. Köszönöm szépen a munkát, és gratulálok is a eredményekhez. Vasili asszonyhoz fordulok ezek után, hogy megértette, hogy mit akar a parlament, és hajlandó volt kompromisszumokat kötni. Ez sokkal fontosabb, mint valamilyen volt, vagy egységes piaci kérdés. Nincs problémám ezzel természetesen, hogy ezzel is foglalkoznak, de időnként úgy érzem, hogy hiányzik az érzék az iránt, hogy mit kérnek, mit várnak tőlünk a fiatalok, hogyha tanulni szeretnének, és egyebek. Azt gondolom fontos, hogy az ő tapasztalataikat felértékeljük, és ezért nagy jelentősége volt annak is, hogy az Erasmus összegeit felemeltek, és a sport támogatására is tudjuk kötni ezt a pénzt. Azt gondolom, hogy egy további puzzle darabot illesztettünk be az európai térképbe. Jó ez a diákoknak, és nem csak a bürokráciának Európában jó dolog, hogy az Erasmus Plus megvalósulhat. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák, a spontán felszólásokhoz érkeztünk. Több mint 26 tan kértek szót. Nyilván önök is Nyilván önök is gondolhatják, hogy ennyi mindenkinek nem adhatok szót, azonban rossz már a látásom, csak 8 kollégát ismerek fel, vagy vettem észre nyilván a különböző frakciókat arányosan képviselve. Elsőként megadom a szót Anna Zaborskának. Zaborszka asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Először is Doris Paknál szeretnék, Doris Paknak szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért, és bízom abban, hogy a javasolt költségvetés elegendő lesz. És hogy el tudjuk kerülni azt, hogy valamiféle válság következzen be. Nagyon lényegesnek tartom a hitelfelvételi lehetőséget a külföldi tanulmányok lefolytatására, hiszen akkor egy olyan diák, aki külföldön kíván tanulni, a megfelelő választást követően egy minőségi egyetemen tud tanulni. Nagyon sok millióan tudnak az Erasmus kapcsán máshol tanulni, méghozzá közvetlen közelül megismerhetnek egy külföldi országot, és ezáltal gyakorlatilag kulcsfontosságú politikánká válik Európában. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Ljubcseva asszony. Програмирането на Еразъм за всички е очакваната стъпка към усъвършенстване на Köszönöm szépen, elnök úr. Az Erasmus mindenkinek az fontos lépés abban, hogy az együttműködés javuljon a sport és az oktatás területén a fő cél az, hogy elérjük az Euró 2020-as céljait. Nyilvánvaló, hogy az oktatás itt prioritást élvező terület. Három pontot vetnék fel ölcsönnek kifutásban. Először is az innováció támogatása rendkívül fontos. Ez a fiatalok motivációját jelentősen erősíti. A második pont, a program sikeresebb válhat, sikeresebbé válhat, hogyha jobban figyelünk a végrehajtásra, például a feltételek, a pénzügyi feltételek harmonizációját tekintve, különböző tevékenységeknél. Különböző tanárok és diákok a különböző országokat, egyes országokat hátrányba hoznak, amikor a pénzügyi forrásokról van szó. Egyes országok egyszerűen nem igazán vonzó célok. Hogyha úgy, ha úgy egy csapaton belül különböző pénzeket kapnak az emberek, az nem szerencsés dolog. Azt gondolom, hogy jó partnerség érdekében itt változtatni kell a harmadik pedig az eljárás könnyítése. Azt gondolom, hogy ez lehet a siker kulcsa. Ló Bilbao Barandika asszony. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném kiemelni a fontosságát ennek a programnak, most már jobb lesz a struktúrája, mint a korábbi programnak, és több is lesz a pénzeszköz arra, hogy a diákok mobilitását támogassuk. Tehát magasabb szintű támogatás lesz a következő programozási időszakban 2020-ig, és ez az Európai Unió sikere. Ez azt is mutatja, hogy megragadunk most valamit, ezzel motiválni tudjuk a fiatalokat, arra, hogy külföldön tanuljanak, és látszik az is, hogy az európai politika jó valamire, hiszen ezt ki lehet használni. Az adatok is azt húzzák alá, hogy egy olyan ország, mint amit mélységesen érint a válság, gondolok itt Spanyolországra, a diákok tudnak ebből profitálni. A spanyol miniszterek nagyon sokat csökkentettek a büdzsén, de talán Brüsszelben más a helyzet, és ez jó a diákok számára, hiszen előnyöket kovácsolhatnak. Thank you, Mr. President. Um, Köszönöm, elnök úr. Erasmus még 500 év múlva is nagyon érdekes olvasni. Azt olvashatjuk például a... A heretic. With this thunderbolt they will terrify people eretneknek nyilvánítanak, és uh, általuk nem, olyanokat, akik nem tetszenek nekik, azokat eretnekséggel vádolnak, másokat lenéznek, mint hogyha alsóbb alsóbbrendűek lennének. Őket védi a tudománya nagy szavak, újonnan kitalált nagy szavak, Erasmus nevét az Európai Unió asszociálni nyilván óriási irónia. Köszönöm szépen, most Borgézió úr következik. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látszik, hogy tényleg sikeresek voltunk, sikerült elhárítani annak a veszélyét, hogy ki futtassák az Erasmus-t, vagy teljesen deformálják. Ilyen értelemben tehát üdvözlendőnek kell tartani az eredményt. De másrészt azt kell, hogy mondjam, hogy a célok nem igazán helyesek. Az Erasmus azt mondja, hogy különbségeket akar megszüntetni, de mi nem ezt akarjuk. Az egyes európai kultúrák közötti különbségnek meg kell maradnia, ez a szándékunk. Hogyha az Erasmus ezt meg akarja szüntetni, akkor azt hiszem abszolút rossz úton járunk. Igen, Erasmus kell, de technikai szempontból

Susțin propunerea Comisiei Europene și a raportoarei. Köszönöm szépen az Európai Bizottság javaslatát és az előadó javaslatát én is támogatom, miszerint a rendeleten változtatni kell, és a különböző programokat egy ernyő alá kell vonni, tisztázni az egyes programok céljait, illetve a sportdimenziójával kiegészíteni ezt. Úgy vélem, hogy az oktatás és a foglalkoztatás közötti kapcsolatokat szorosabbra kell fűzni, hiszen így lehet a szegénységet elleni harcot is felvenni. Az élethosszig tartó tanulás lehet a szegénység és a munkanélküliség elleni harc egyik legnagyobb fegyvere. Ugyanakkor nagyobb mértékben kell bevonni a sajátos igényekkel rendelkezőket bevonni ezekbe a programokba. Köszönöm. Takkula úr következik. haluan kiittää tässä Olman, tästä Olmasta komissaari. Köszönöm szépen, én is szeretnék Vasilio asszonynak köszönetet mondani. Nagyon jó kezdeményezés ez az Európai Bizottság részéről. Jól megalapozott javaslat ez, megduplázódott a költségvetés, ez óriási ö, eredmény. Doris Pak asszony, a szakbizottságunk elnöke, kiváló munkát végzett. Mindkét hölgynek köszönettel dolgozunk az európai kultúráért, és fiatalokért rengeteget tettek. Az Erasmus akár csak a múltban a fiatalok érdekeit szolgálja majd, a kutatás, fejlesztés, az oktatási programok ezen keresztül lehet csak kihasználni a jelenlegi slamasztikában, amiben Európa találta magát. Pontosan ezt a célt szolgálja ez a program, annak is örülök, hogy a sport sem marad ki. Köszönöm szépen, ezzel a catch the eye folyamatot befejeztük szeretném emlékeztetni oh, uh, just a minute please mr migalski Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eh, én is kapok felszólalási időt, nagyra értékelem. Biztos asszony, hölgyeim és uraim, az Erasmus program az egyike azoknak, amelyektől a legtöbbet várnak a fiatalok Európában. É, ugyanakkor azt gondolom, ez az egyik legfontosabb kezdeményezés volt, legfontosabb saját kezdeményezési jelentése a szakbizottságnak, amely általános konszenzust kapott. Mindenki egyetétett azzal, hogy ezt a pénzt investáljuk a legjobban. A különböző politikai reakciókat hallottuk, mindenki figyeli, ugye, hogy ki hogyan használja fel az európai pénzeket, de pont ezek a kiadások azok, amelyek tényleg a legjobb beruházásnak minősülnek, és a fiatalokba való pénzbefektetés, az, hogy más országokba menjenek, más kultúrákat, embereket ismerjenek meg, az a legjobb beruházás a jövőbe. Köszönöm szépen Pakkasszonynak, gratulálok is mindenkinek, aki támogatta ezt a programot. Uh, McGuinness asszony, you have a point of order. McGuinness asszony, ügyrendi kérdése van? A brief one. You have a very difficult job. I'm just wondering, is there... Elnök úr, csak nagyon röviden nagyon nehéz dolga van, de van írott vagy íratlan szabály, hogyha kék kertyeskedést kérdést intézünk valakihez, akkor az egypercesekből a kezdjájból kimaradunk. Nagyon jó vita volt. Szerettem volna én is gratulálni Pakasszonynak, kiváló munkát végzett és elmondani, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Unió finanszírozza ezt a projektet. Köszönöm az elnézési toleranciáját. There is no written rule about... Nincs írott szabály ezzel kapcsolatban de arról sincs írott szabály, hogy ki kap szót. Teljes mértékben az elnöktől függ, az elnök döntése. Ez a válaszom, de a ügyrendi kérdésben el tudtam mondani, amit akart. Köszöntet mondani Doris eh, Páknak. Eh, ez, eh, azt hiszem, hogy elérte a célját ezzel. Emlékeztetném önöket arra, hogy mindenki elküldheti írásban azt a beszédet, amelynek elmondására nem adódott alkalma, és ez természetesen bekerül az ülés jegyzőkönyvébe. Murvai asszony szintén ügyrendi kérdésben szeretne szót kapni? No, blue card is no blue card in that stage of the... Kék kártyás kérdésre ezen a ponton sajnálatos módon nincsen lehetőség a vita ezen szakaszában. Erre nem adatik meg a mód, Morvai asszony. Biztos asszony, megadom önnek a szót, hogy összefoglalja a vitát. Honorable members. Köszönöm, elnök úr, igen, tisztelt képviselők, köszönöm. Még egyszer köszönetet mondok Doris Papnak és az árnyék előadóknak, meg az összes képviselőnek, aki részt vett a munkában, hiszen keményen dolgoztak és elkötelezetten az Erasmus szabályozásban és rendeleten. Még egyszer szeretném elmondani, igenis elégedetnek kell lennünk a 40%-os növekedéssel, éppen olyan időszakban, amikor mindenhol csökkennek a költségvetések. Ez azt bizonyítja, hogy az Európai Unió igenis megértette, hogy mennyire fontos az európai szinten foglalkozni a fiatalokkal és az oktatással, és őket kell a növekedési stratégián központjába állítani. Ez azt is bemutatja, hogy hiteles és erőteljes eszköz jutott a, kezünk, a kezünkbe, amelyel számos ember életét tudjuk javítani. Annak is örülni tudok csak, hogy a sportot is üdvözölték az új támogatandó területek között számosan. Aztán egy dolog, amit még felvetnénk, hogy amennyi, ami az előrehozatalt illeti a finanszírozásban. Igenis a parlamentnek feladata az, hogy az Erasmus Plus-t is támogassa és megszavazza a külkapcsolatok területén támogassák kérem ezt a beruházást. Hölgyeim és uraim, az Erasmus az egyik legnagyobb sikersztori az Európai Unió projektjében. Ez bemutatja és bizonyítja és jelképezi, hogy milyen nagy változásokon megyünk keresztül. A mai napon egy új fejezetet nyitunk ebben a kiváló történetben, és az Erasmus plusz lesz az, amire továbbra is büszkék leszünk. Köszönöm. szépen, az előbb csak négy percet beszélhettem, úgyhogy szeretném kiegészíteni azt, amit az előbb nem tudtam elmondani. Örülök annak, hogy mindannyian sikra szálltunk amellett, hogy a, az informális tanulás a fiatalokat szolgáló program most saját költségvetést kapott. Azt hiszem, hogy ez mindannyian így szerettük volna, és ez sikeres is lett. Aztán a Grundtvig program, a felnőtt képzés, a továbbképzés továbbra is, sőt még fontosabb, mint korábban, hiszen tudjuk, hogy mennyi deficitünk van ezen a területen az országainkban, és az én országom sem kivétel ez alól. Szerintem helyesen dolgoztunk, hagy emlékeztessek arra, hogy a fiatalok önkéntes programja is meghallgatásra került. Tavaly 350 némettel találkoztam, akik részt vettek ebben a programban, és az egyik közülük felállt, és azt mondja, hogy 12 hónapot töltöttem, talán Litvániát mondott, és most már tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy mit tudok. És ez az, amit szeretnénk. Tehát, hogy a fiatalok definiálni tudják a helyüket a világban, a társadalomban, ne csak azt tudják, amit az iskolában tanultak, hanem amit az interkulturális környezetükben tudnak. Tehát jó ez a program, és szeretnék még egyszer arra is emlékeztetni, hogy nem csak Európai Uniós országok tartoznak ide, itt, vannak a, itt van Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein és a tagjelölt országok. Nem csak a földközi tenger felé, hanem kelet felé is nyitunk. Tehát ezzel a programmal azt az utat jártuk be, amit be akartunk járni, annak érdekében, hogy jobb hely legyen Euró- Európa, jobb, mint amiről itt a két butaságokat beszélő kollégám mondott. Sajnálom is, hogy nem tudtam erre azonnal reagálni. Ennek a vitának a végén szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, akik együtt dolgoztak velem ezen a dosszién. A bizottság munkatársainál, Vaszilió asszonynak, a biztos asszonynak, de Koel úrnak is, a munkatársának, akivel nagyon sokat vitáztunk, veszekedtünk is, de aztán kibékültünk, és holnap majd az eredményről szavazunk. Még egyszer mindenkinek köszönet, önöknek, a bizottságnak, a tanácsnak is, aki nincs itt sajnálatos módon. Csodálatos volt ez a munka, és örülök, hogy 25 éves pályafutásom végén idáig eljuthattam. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, hogy uh, gratuláljak én is a magam részéről. Most lezárom a vitát egy rövid megjegyzéssel. Biztos vagyok benne, hogy az Erasmus idején a diákok is mozgásban voltak, tehát ez nem újdonság, de azok, akik Európa ezen részén élnek, talán nem is értik, hogy számunkra akik a vasfüggöny másik oldaláról jövünk, ez a mozgás szabadsága mit is jelent? Köszönöm szépen az előfeszítéseiket, Holnap fogunk szavazni délben. Queridos y queridas colegas, entramos en el punto siguiente del orden del día. Nos, kedves kollégák, folytatjuk a munkát. A új napirendi pont eh, egy Costa jelent.